6 elsőres indítvány érkezett be, lezárom a vitát, és most kerül sor a szavazásra. Először Bangladesről szavazunk, emberi jogok és a közelgő választások. Öt frakció nyújtotta be közös elfoglalási indítványt. A 8-as paragrafusról név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. 9-es paragrafus, szintén név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Így preambulum bekezdés. Tenok úr szeretne szóbeli módosítót benyújtani, de nincs itt Tenok úr, tehát a szóbeli módosító nélkül szavazunk az eredeti szövegről. Mellette ki van ellene, tartózkodás elfogadva. Az állásfogás indítványról szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. A Katari állásfoglalási indítványról szavazunk a migráns munkavállalók helyzete. Négy frakció nyújtotta be a közös állásfoglalási indítványt. A nyolcas paragrafusról szavazunk, eredeti szöveg mellette ki van ellene. Egy kicsit eh, zavaros, elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezáró a szavazást. Elutasítva. Rambulum bekezdés B, eredeti szöveg. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. E preambulum bekezdés eredeti szöveg. Elektronikusan szavazunk, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. A teljes állásfoglalási indítványról szavazunk módosított formájában. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Következő tisztességes igazságszolgáltatás Boliában, különös tekintettel Tóásó előd és Mário Tadics ügyére. Közös állásfoglalási indítványt nyújtott be négy frakció, négyes módosító mellett ki van, ellene, tartózkodás elutasítva, ötös módosító mellette, ellene elutasítva. Az eredeti szövegről szavazunk egy szóbeli módosítóval, amelyet Kaiser asszony szeretne előadni. Ja. Uh, je Ah. Sorry, sorry, sorry. The... <laughs> Oui. The... Euh, je voulais à l'article 4 enlever. Négyes cikkelyben törölni szeretném and take concrete measures and steps. Ez, ez gondolom nem az EKS feladata, hogy ő ragadjon meg intézkedéseket, konkrét intézkedéseket. Van ellenvetés az elhangzottakkal szemben? Az EKS-nek nincs ilyen kompetenciája. Ah, oké, okay. Okay, genügend, um... Elégséges számú képviselő jelezte ellenvetését. Csütörtök délután mások a kulcsszámok. Az eredeti szövegről szavazunk, a négyes bekezdésű külön. Ki ért egyet az eredeti szöveggel, mellette ki van, ellene ki van, tartózkodás elfogadva. Az A egyes módosító mellett ki van, ellene, tartózkodás, elutasítva, géprambulum kezdés, második módosító mellette ki van, ellene, tartózkodás, elutasítva, az egész ellensfoglalás indítványról szavazunk név szerint, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Kedves kollégák, következő ülés elején ennek az ülésnek a jegyzőkönyvét eh, bemutatjuk a következő ülésen, addig nem érkezik ellenvetés, úgy ezt elfogadjuk, és én ezt eljutatom az értékes eh, grémiumokhoz. Köszönöm szépen a kitartásukat, köszönöm a szolgáltatás munkáját, és mindenkinek eh, jó utat kívánok haza. Odi úr, ügyrendi kérdést szeretne felvetni?